tehát a külügyi bizottsággal együtt véleménycserét fogunk folytatni a kül- és biztonságpolitika legújabb fejleményeiről. És talán azt is tudják, hogy az elmúlt tíz napban Németországban nagyon tragikus események zajlottak le, hét ember gyilkoltak le, ebből három katona volt. És Toulouse-ban pedig a zsidó hitközösség tagjai között egy borzasztóan visszataszító gyilkosság e, történt, tegnap gyermekek is meghaltak, és ezért kérném önöket, hogy tartsunk egy perces néma megemlékezést, felállással gondoljunk erre az öt áldozatra. Némán. Merci. En attendant, euh, Monsieur Rondos, je vais introduire donc la. Köszönöm szépen. És akkor elmondanám, hogy ma délelőtt mi fog történni, amíg még várunk a kollégákra. E, először is a központi témánk a közös biztonság és védelem politikai kérdéskörben ez a szomáli félsziget lesz, ugyanis itt a legkülönbözőbb akciók zajlanak, és főként az Atalanta műveletre fogunk beszélni. 2008 óta zajlik ez nagy sikerrel. És most már sokkal jobban hozzáigazítottuk a válaszainkat az kihívásokhoz, mint a kezdetekben, és most már szárazföldi műveletekre is készülünk, be fogunk lépni hajókra is, és megállapítjuk azt is, hogy ez az eljárás már nagy mértékben segített a feszültséget a szomáliai partok előtt csökkenteni, hiszen ezt a statisztikák is mutatják a kalózok tevékenységét, illetően pot ellen tengernagy az Egyesült Királyságból is jelen van a mai ülésünkön, talán majd ő többet is elmond erről, hiszen ez egy rendkívül fontos művelet. Hiszen albizottságunknak egy delegációja az elmúlt évben megnézte a helyszínen is ezt a tevékenységet, és múlt héten pedig átfogó vitát folytattunk a tengeri rablók témájában, ez is egy nagyon fontos kérdés, és éppen ezzel kapcsolatban az Európai Parlament az Európai Unió ilyen irányú tevékenységét támogatni szeretné. Randos úr múlt évben vette át a tisztségét, és akkor meglátogatott bennünket is. És ő vele a szomáliai konferencia eredményeit fogjuk megbeszélni, erre februárban került sor Londonban, és nagyon sokan voltak a szomáliai ügyben érdekelt felek jelen ezen a konferencián, még akkor is, hogyha néhány megfigyelő véleménye szerint az Európai Unió szerepe ezen a konferencián talán nem állt annyira a középpontban, de minden esetre jelen voltunk. És Ashton asszony jelenlétével azért nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a szomáliai helyzetet befolyásoljuk, hiszen itt a kalózkodás egyik fő területéről beszélünk, és próbálunk megoldásokat találni a különböző entitások között, a klánok vagy regionális szervezeti formák között Szomáliában. Az Európai Unió egyébként továbbra is szárazföldi missziót, EUTM néven alakított ki. Itt ugandai teritoriumon szomáliai katonákat képeznek, és ez a tevékenység múlt évben kezdődött, nagyon jó eredményeket hozott már most is, és igyekszünk ezt a mandátumot még kiterjeszteni, hogy ez a misszió tovább bővülhessen, folytatódhasson, és már most megállapítottuk, hogy a delegációnk megfigyeléseit is már beépítették a tevékenységükbe, és a politikai folyamatban is a, ezeket a megfigyeléseket hasznosították. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szomáli félsziget egy nagyon fontos terület, ahol a biztonság és védelem politika közös végrehajtása nagyon nyomatékosan alkalmazásra kerül, és akkor most POC úrhoz fordulok, aki az Atalanta vagy ANF FOA képviseletében talán röviden felvázolhatná, hogy ez a mandátum hogyan alakult, és hogy mi fog történni a következő időszakban. Parancsoljon! Uh, chairman, uh, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök körében, és beszélhetek önökhöz. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy elmondhatom a legújabb információkat az Atlanta Infor operációval kapcsolatosan és a jövővel kapcsolatos terveink tekintetében. Elmondom, hogy hogyan gondolkodunk a tekintetben, hogy ez mit jelent a művelet tekintetében 2012-re előre tekintve. 2011 vonatkozásban úgy gondolom, hogy ez két fél évre osztható májusig 28 hajót támadtak meg Szomália-Indiai óceáni térségében. A, az év második felében háromra csökkent ez a szám. Hogyha egy évvel ezelőtt márciusban ültünk volna ebben a teremben, akkor 33 hajóról lett volna mhm. szó, amelyek felett átvették a hatalmat a kalózok 750 túszt ejtettek, és most 8 hajóról beszélünk, és 213 túszról. Nagyon sok tényező kerül szóba, amikor meg akar, fel akarjuk tárni az okokat. Az egyik a legjobb gyakorlatok az iparág részéről. Tavaly több hajó önvédelmi intézkedéseket tett egyre nagyobb mértékben, és most már úgy érzem, hogy azon a szinten van ez, ahol nem lehet tovább javítani jelentősen. Van egy olyan része a piacnak, amely nem tudja meghozni ezeket az egyébként elég egyszerű védelmi intézkedéseket. Azt is láttuk tavaly, hogy egyre fokozódik a magán biztonsági csapatok bevetése ezek száz százalékig sikeresek voltak a támadások megelőzésében, és az is az előnyük, hogy ezek segítségével a katonai egységek is meg tudják találni a kalózokat, és le tudják őket szerelni. És nagyon sok tanulságot vonhatunk le ezekből a műveletekből, a tekintetben, hogy hogyan tudjuk feltartóztatni a kalózokat a tengeren. egyre fokozottabb a jelenléte az EU-nak is ebben a térségben január óta a NATO erőkkel és a koalíciós tengeri erőkkel együtt közösen nyolc kalóz csapatot tudtunk feltartóztatni, tavaly januárban pedig csak kettőt. Az utolsó tényező, amire rá szeretnék mutatni, ezt egy kicsit nehezebben lehet feltárni és expliciten elmagyarázni, ez a szomáliai kormányjal kapcsolatos, a TFG támogatásával van ez összefüggésében, hiszen ők vonakodnak a kalózokkal szembeni fellépéssel, a helyi klán alapú dinamika bizonyos helyeken sokkal nehezebben feltárható jelenség. Hogyan is állunk a kalózkodással kapcsolatosan? azután, hogy volt egy rekord év a kalózok számára már, ami a váltságdíjakat illeti, pénzük van, de nincsenek megfelelő eszközeik, és ami azt illeti, hogy mi lenne a legmegfelelőbb megközelítés, júniusig lehet ezt megtalálni, akkor áll be a monszun, utána már nagyon nehéz műveleteket véghez vinni, és hogyha ők hogyha ezt nem, tudjuk, nem tudják megtenni, akkor az ő üzleti tervük, vagyis az kalózkodási terv eléggé nyomás alá kerül. Ezen a ponton a magyar tolmácsok szeretnék megkérdezni, hogy a magyar tolmácsolásnak van-e pillanatnyilag hallgatósága. Kérjük, hogy ha hallgatja valaki a magyar tolmácsolást, akkor diszkréten jelezzen a hatos számú magyar fülke irányába. Kérjük tehát, hogy a pódiumtól kisebb balra eső hatos fülke irányában jelezzék nekünk, hogyha igényt tartanak a magyar tolmácsolásra. A tolmácsok egyelőre nem látnak ilyen jelzést, úgyhogy átmenetileg felfüggesztjük a munkát. It's, it's now time to increasingly reach out and work with Somalis. Uh, and this is where the key role of the special representative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 hogyan tudunk az üzleti modell más területeivel is zöldágra vergődni. Ami a monszun időszakot illeti, ennek a beáltával egyre nagyobb lesz a nyomás a kalózokon, amikor partra szállnak azokon a területeken, ahol úgy gondolják, hogy sikerekre számíthatnak, de megvizsgáljuk, hogy mi más tehetünk még annak érdekében, hogy megnehezítsük a kalózok dolgát, amikor a területen meg kell jelenniük. Az elmúlt hat hónapban ezzel kapcsolatosan szorosan együttműködtünk a szomáliai hatóságokkal, és nem csak az átmeneti szövetségi kormányjal voltunk kapcsolatban, hanem miniszteri és hatósági szinten is Galmaduggal, Prundlaggal és az ASWI-ével az is nagyon fontos, hogy az intézkedéseink ne ássák alá a fellépés más vonalait, ami az kormányzatot, a biztonságot és a humanitárius segélyek kiosztását illeti. Annak is tudatában vagyunk, hogy mindez veszélyes a túlszokra nézve, mindent megteszünk, hogy ez a kockázat minél nagyobb mértékben csökkenjen. Azt is el kell mondanom, hogy bármilyen intézkedést teszünk, az elmúlt két és fél évben a műveletek inkább reaktívak voltak, reaktívan léptünk fel a kalózók lépéseire válaszként, és most szeretnénk proaktívabbak lenni, nyomást helyezni a kalózókra, hogy tudatában legyünk a helyzetnek folyamatosan, és megfelelő ellenőrzési szintet tudjunk biztosítani. Nyilván nem akarok belebocsátkozni a műveleti részletekbe, de elkötelezettek vagyunk, eltökéltek a a döntéshozási folyamatunk tartalmaz bizonyos felvizsgálati elemeket is, hogy átfogó szempontokat tudjunk figyelembe venni. Ami a jövőt illeti, meggyőződésem, hogy a szerepünk nagy mértékben a kudarcot vallott állam egyik szimptomájával kapcsolatos. Biztosítani kell tehát a megfelelő kormányzati módszereket és a biztonságot, és felismerem azt is, hogy ez másoknak is a szerepe, nem csak a mi szerepünk, hiszen a mi szerepünk elsősorban katonai jellegű, operatív jellegű. Folyamatosan támogatjuk az Európai Unió más szintű fellépéseit is, különösen a külön megbízott munkáját és a jövőbe tekintve a regionális katonai kapacitás építéssel is foglalkozunk, és megpróbáljuk növelni a szomáliai hadsereg felügyeleti kapacitásait, különösen azokban a térségekben, ahol leginkább jelen van a kalózok tevékenysége, ami a harmadik, negyedik generációt illeti. Volt egy negyedik generációs konferencia a hónap elején. 2012 és 2013 kapcsán, annak ellenére, hogy már három éve folyamatban van ez a misszió, és nyilván költségvetési nyomás alatt van a projekt. Továbbra is a művelet megfelelő keretek között folyik, és remélem, hogy a kapacitásainkat növelni is tudjuk a következő időszakban. Folyamatosan szükségünk van a nemzeti támogatásra is, de az elmúlt télen voltak problémák az ellátással, úgyhogy ezen javítani kell. Végül pedig szeretnék néhány észrevételt tenni a missziónk azon részével kapcsolatosan, amely nagy mértékben lehetővé tette az EU-nak, hogy a missziót elindítsa, vagyis az élelmezési világprogramtól kapott támogatás logisztikai és egyéb tekintetekben. 2011-ben az élelmezési világprogram 30 ezer tonnányi élelmiszersegét irányított a térségbe, és ez eh, decemberre megháromszorozódott 90 ezer tonnára, és az élemezési világprogram eh, legalább idén szeptemberig a térségben marad. Az elmúlt 4-5 eh, hónapban egyre fokozottabb volt a kapcsolattartás köztünk és az élelmezési világprogram között Nairobiban is, és más városokban is, és a filozófiánk változott, korábban is mindig szoros követést adtunk az élelmiszer szállítmányoknak, most pedig azt akarjuk biztosítani, hogy megfelelő védelmet kapjanak a hajók, és talán ebben kulcsfontosságú az elmúlt három hónapban, hogy egyre inkább úgynevezett autonóm hajó védelmi csapatokkal dolgoztunk, körülbelül 15 létszámú EU-s csapatok, ezek különítmények, ők biztosítják a védelmet és ez egy olyan időszakban történt, amikor a utánpótlást eléggé kismértékben kaptuk, és ki kellett használnunk a hadihajóinkat arra, amire tervezték őket, vagyis a kalózok elleni fellépésre és az elretentésre. Most van egy holland autonóm különítményünk, amely állandóan egy olyan hajón állomásozik, amelyet az élemezési világprogramnak különítettünk el. Zárószóként annyit mondanék el, hogy úgy gondolom, hogy taktikai szempontból lényeges előrelépés történt. Exponenciális növekedés volt 2008 óta, most ezt sikerült megállítani, és az iparággal, az iparági védelmi intézkedésekkel együtt nagy mértékben vissza tudjuk szorítani a, kat, a kalóz tevékenységet a különböző erők a jelenlévő szervezetek együttműködésében, de ezt folytatni kell ezt a tevékenységet, és fel kell tárni az alap problémát, és az alap probléma az a helyzet ott a térségben, a kormányzat gyengesége, stb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, az információkat. Azt gondolom, hogy néhány kollégánk szeretne kérdéseket feltenni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. És én egyébként utalnék egy említett témára, hiszen talán részletesebben is érdemesen erről beszélni. Itt a kapacitások kérdésére gondolok, hiszen nyilvánvaló, hogy ez az egyik fő probléma a misszió folytatása kérdésében, mármint a hatékony folytatás érdekében, és hiszen éppen ezért hajókra és repülőgépekre is szükség van, és ezeket pedig az államoknak kell, a résztvevő államoknak az EU részéről biztosítani. És ezzel kapcsolatban szerettem volna néhány információt kapni még. Nem tudom, hogy elagassza-e önöket ez a helyzet, vagy hogy látják, hogy tudnak-e válaszolni a tavasz kihívásaira? Gála úrja szó. Igen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, és az elnök úr egyébként már a számból vette ki ezt a kérdést, hiszen gyakorlatilag én is a tulajdonképpeni kapacitásokra szeretem volna rákérdezni, hiszen sokkal többre van szükségünk, mint amennyire jelen pillanatban rendelkezésünkre áll a helyszínen. Éppen ezért nagyon fontos lenne tudni ezeket az összefüggéseket átfogóan, hiszen párhuzamosan NATO aktivitások is zajlanak a térségben, talán elmondhatná azt nekünk, hogy a külső államokkal, Kínával, Indiával vagy Oroszországgal hogyan néznek ki az együttműködések, hiszen az EU misszióval kapcsolatban nagyon gyakorlati együttműködés zajlik ezekkel az államokkal, és ezért azt gondolom, hogy politikailag megállapíthatjuk azt, hogy különböző célokat sikerült elérni. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk a világ élelmezési programon keresztül az ellátást biztosítani, hiszen amióta jelen vagyunk, azóta minden hajó, amely élelmiszer szállítmányjal oda küldtek, elérte a célját. Ez egyébként már egy fontos üzenet, amit kifelé a nemzetközi tér, térszínen, porondon már elmondhatunk. Még egy fontos információ van, hogy itt az ideje annak, hogy még a nyomást erősítsük, és ez pedig csak akkor lesz lehetséges, hogyha több kapacitás a rendelkezésünkre, hiszen csak akkor tudjuk növelni a nyomást a kalózokon. Éppen ezért csütörtökön védelmi miniszteri tanácsra kerül sor, és a kérdésem pont erre utal. Mi lenne az önkérése, vagy hogyha esetleg megkérnék, hogy írjon egy kívánságlistát, akkor a politikusoktól mit kérne, mire lenne szüksége, hiszen azt gondolom, hogy mi parlamenti oldalról ebben biztos, hogy támogatjuk majd önt. A kérdés, ami még felmerül, az például, hogy a szárazföldi műveletet milyen távra kellene kibővíteni, tehát gyakorlatilag a partra is tégeket, mondjuk ne lehessen például ne lehessen rájuk lőni, hogy a partra szálló katonákat valamilyen módon biztosítani lehetne, és ez természetesen politikai döntés, hogy a mandátumot hogyan kívánjuk módosítani, illetve akár adott esetben bővíteni. Tehát itt gyakorlatilag technikai kérdések is felmerülnek, tehát hogy például nagy távolságból meg kívánjuk-e akadályozni azt, hogy a partra szállás is tégekre tüzelhessenek, tehát például így akkor saját ö, csapatainkat fogjuk más oldalon talán csökkenteni ennek érdekében, vagy például helikoptereket küldünk a helyszínre azzal a kockázattal, hogy akár több ö, esemény is ö, létrejöhet majd a szárazföldön. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik hát operatív jellegűek, és ö, az operatív mandátum bővítését érintik. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Zemke. Köszönöm, Zimke úr. Köszönöm szépen, jelenleg a helyzet az, hogy ő szerencsés módon javul a helyzet, és minek utána némi javulás érzékelhető három következtetést, illetve három okot határozhatunk meg. Nem csak a katonai akció, az első oka, amiért a helyzet javul, az az a tény, hogy a katonai akciók hatékonyabbakká váltak. A második magyarázat pedig az a tény lehet, hogy más a helyzet a hajókkal is, illetve a hajózási társaságokkal, ugyanis a hajók maguk is berendezkednek a védelemre, és különböző intézkedéseket hoztak Szomália felség területén, és ennek nyilvánvalóan van hatása a biztonsági helyzetre és a hajók vonatkozásában. Azonban egy dolog nyugtalanít engem, mégpedig az, és itt csatlakoznék egy olyan kérdéshez, amelyet már hallottunk az elnök úrtól. A kérdés nagyon fontos számunkra ugyanis ön ennek a katonai műveletnek a vezetője. A kérdésem a katonai kapacitásokkal kapcsolatos, amelyekkel rendelkeznek. Az elmúlt héten Strasbourgban esett szó erről a műveletről, és én részt vettem ezen az ülésen, és nem tudom, hogy a számokat jól értettem-e, mégpedig azt, hogy 2009-ben 35 hadihajóval rendelkeztek, tavaly már csak 10 és ebben az évben mindösszesen három hajó áll rendelkezésre. Ha ez tényleg így van, akkor ez egy nagyon rossz üzenet, egy nagyon rossz jelzés. És a kérdés, amit fel szeretnék tenni, ugyanis nem vagyok biztos abban, hogy ezek a számok valóban helyesek, szeretném, hogyha megerősíteni ezt úgy tűnik, hogy a helyzet, ahogy ön is leírta, javul. De hogyha katonailag nem vagyunk megfelelően képviselve, akkor az rossz jelzés, ugyanis folytatni kell ezt a missziót, és azt szeretném tudni, hogy tényleg milyen kapacitások állnak rendelkezésre. A másik, ez egy uniós művelet, az Atlanta művelet. De természetesen más országokra is gondolni kell, és más országoknak is érteke, hogy a régió békés legyen. Mindenek előtt Oroszországra, Kínára gondolok, akiknek szintén részt kellene e, ebben venniük. Oroszország ezt már megtette, csak aztán megváltoztatta véleményét. Kérdezem, hogy most van-e ezeknek az országoknak képviseletük, hogy együttműködjenek az Atlanta művelettel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az együttműködést illeti a magánbiztonsági erőkkel, amelyeket a kereskedelmi hajók vesznek igénybe, tehát magánbiztonsági társaságokat, van egyfajta együttműködés ezekkel, és hogyan ítéli meg ezt a fajta biztonsági együttműködést? A második kérdés az pedig a mandátumokkal kapcsolatos. Djibouti-ban sok a kapcsolat, és nem minden esetben terjed ki a mandátum az ottani együttműködésre. De gyakorlatilag mindenhol be tudnak avatkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak gratulálni szeretnék ahhoz a tényhez, hogy a kalózkodás sikerült valamelyest visszaszorítani. Azt is elmondta, hogy mi áll mindennek a hátterében. Beszélt a kormányzásról, biztonságról, lát változást ezekkel a szempontokkal kapcsolatban mióta ezen a területen dolgozik, ami pedig az Atlanta műveletet illeti. Mit tart a kockázatokról? Hogyan ítéli meg a kockázatokat, hogy a kalózok, azok hogyan tudnak behatolni a sűrűn lakott területekre? és látja már a kalózoknak a számát, szóval a fiatalok nem csatlakoznak ehhez. Ugye, amikor kérdeztem, hogy Szomáliában megkérdezték, mit akarnak a fiatalok, azt válaszolták, kalóz lenni. Kalóz leszek, tehát mi a helyzet jelenleg? Történt valami annak érdekében, hogy csökkentsék a kalózkodás iránti érdeklődést a fiatalok körében? Tanok kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel összöntöm önt, tengernagy úr, és nagyon nagy érteklődéssel hallgattam, ugyanis én vagyok az Afrikával kapcsolatos jelentés felelőse a parlamentben, úgyhogy számos kérdésem lenne először is. Az, hogy mennyi lenne szükség a mandátum kiterjesztésére, én személyesen azt szorgalmaznám a jelentésemben, hogy a tengerpartra is kiterhethessen mind ez, és amikor kikötnek, meg kipakolnak a kalózhajók, akkor ott is jó lenne, ha a mandátum hatékony, illetve hatásos lenne. Azután az Amazonnal is jó lenne együttműködést kialakítani a másik kérdés, amiről szintén szó esett már, hogy én üdvözölném, hogyha siker azoknak a hajóknak a számát növelni, akik gondoskodnak a saját biztonságukról már a fedélzeten És Ugye nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy olyan hajókat ö, ö, foglaltak el a kalózok, amelyek rendelkeztek ilyen biztonsági erővel, van, akik ezt megengedik, van nagyon olyan EU országok, de van, amelyek nem teszik ezt lehetővé a kereskedelmi hajók a, számára. Szóval mm, tegnap volt egy találkozó, és ott a Tajvan barátai vettek részt, és találkoztam a védelmi miniszterrel. Nyolc halászhajót tartanak fogva a kalózok, és ők is szeretnének hozzá járulni. Gondolja, hogy az egy Kína politikán belül van azért mód arra, hogy a Tajván, a Tajván katonai jelenlét is biztosítható legyen, biztosított legyen, ugyanis nekik is nagy szükségük lenne arra, hogy megfelelően ki tudjanak kötni békés kikötőkben a régiókban, úgyhogy különösen a halászhajóikra tekintettel, amelyeket rendszeresen megtámadnak a, a kalózó Gáler kollega kérdezte, hogy India hogyan tudna ebben részt venni, és az indiai tengerészet és más el nem kötelezett országok is esetleg csatlakozhatnának pajsként ezekhez a műveletekhez. Végül pedig én nagyon régóta támogatom a szomáli köztársaság elismerését. Volt erről egy konferencia nemrég Londonban, és Szomália nagyon sikeresen küzdött a kalózkodás ellen a parti őrség segítségével. Mennyiben van kapcsolatuk ezekkel az erőkkel? és hogy az Európai Uniónak persze a fejlesztési pénzek nem arra valók, hogy börtönöket építsenek, de itt szükség lenne arra, hogy be tudják börtönözni a kalózokat, akiket elfognak. Szóval nem tudják, hogy ki fizetni ezt meg, ugye? Ugye itt komoly költségvetési korlátok vannak, a börtönök, illetve a végrehajtási, büntetés végrehajtási intézmények építésével kapcsolatban. Köszönöm, Stetton úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani a szóért. Üdvözlöm Önt, hogy eljött, és köszönöm az eddig elmondottakat is, és gratulálok is. Úgy látom, hogy jelentősen javult a tevékenységük eredménye, és remélem, hogy megmarad ez a trend. Említette, hogy elsősorban a tengeri műveletekre összpontosítanak, de ebben, hogyha jól értettem, szeretnének foglalkozni a parti műveletekkel is, és szárazföldi műveletekkel, talán hogyha erről egy kicsit többet szólna. És azt is tudjuk, hogy a legnagyobb problémák egyike az, hogy a szomáliai kormányzat nem működőképes. A működő és képtelen állam gyakorlatilag megakadályozhat minden hasonló felépést. Ön becslése szerint mikor válhat működő állammá Szomália? Köszönöm szépen, Sargentini asszony, a szó. Köszönöm szépen. Az előző kérdéshez kapcsolódva, ami a parti katonai jelenlétet illeti. Nem csak az Atalanta művelet keretében, hanem más műveletek keretében is. Erről nem beszélt sokat, én szeretném, hogyha többet elárulna erről. erről. A zöldek körében sok kétség merült fel azzal kapcsolatosan, hogy milyen eredményekre számíthatunk. További eszkalációra lehet, hogy látszik számítani, ezzel kapcsolatosan érdekelne a véleménye. Másik kérdésem az illegális halászatra vonatkozik. Ha jól értettem, az Atalanta egyik feladata az, hogy az illegális halászatot megakadályozza, ez nagyon lényeges a helyi lakosság számára is. Kérem, hogy számoljon be az eredményekről ezen a területen is. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Ellentenger nagy úr. Um, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Remélem, hogy jól lejegyzeteltem minden kérdést, és megpróbálok szisztematikusan válaszolni mindegyikre. Több kérdést is feltettek azzal kapcsolatosan, hogy vannak-e megfelelő erőforrásaink erre a küldetésre. Először is az európai kontextusban a mi műveleti területünk az észak-líbiai területre, az atlanti területre vonatkozik, vagyis egy óriási tengeri területet fedünk le. Aztán az ottani katonai parancsnokként szeretném, hogyha minél nagyobb erőkkel lehetnénk ott jelen, még akkor is, hogyha három-négyszer ennyi erőt, forrást kapnék, őket is tudnám foglalkoztatni. Ezzel együtt nagy nyilvánosságot kapott, hogy az elmúlt télen nagyon alacsony volt az ellátottságunk. Hogyha 2012-es évet nézzük, akkor úgy tűnik, hogy egy kicsit jobb lesz a helyzet, mint 2011-ben erőforrások tekintetében, és talán visszakerülünk arra a szintre, amit akkor kaptunk, amikor elkezdődött a misszió. A térség igen, jelen van az ész, a dél-nyugati monszún szeptember végén áll ez be, és a kishajók szempontjából nagyon nehéz a tengerre szállás ilyen időszakban, ezért abban az időszakban nem vállalhatunk több kockázatot. És ami a csúcsidőszakot illeti, e, a e, júniusig tart mostantól, aztán október-december között, és reméljük, hogy akkor be tudjuk vetni a megfelelő erőket. Persze mindig lehet többet tenni, de hogyha reálisan gondolkodunk a többi utánpótlással, amit még kapunk később, úgy gondolom, hogy azért megvan az az erőforrás, amivel a feladatunknak meg tudunk felelni. Illetve voltak kérdések azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan működünk együtt a NATO-val és a független vállalkozókkal, akik jelen vannak. Amikor elkezdtük ezt a küldetést, és megpróbáltuk áttekinteni ennek a szervezetnek a komplexitását. Három különböző szervezet foglalkozik ugyanis ugyanazzal a művelettel. Láttam, hogy ez mennyire nehéz lesz irányítás szempontjából, és a gyakorlatban kiderült, hogy azért egyszerűbb a helyzet. A, az együttműködés szintje operatív és taktikai szinten úgy gondolom, hogy korábban soha nem tapasztalt katonai szempontból napi szinten eh, a műveleti központban, illetve az eh, irányítási központban is eh, teljesen zökenőmentes az információcsere, rotáció zajlik a koordinációban, az egyik a szomáliai központban, a másik pedig az IRTC-ben, és napi szinten koordináljuk a tevékenységeket. Amikor valamilyen incidens fordul elő, és erre reagálni kell, erre nézve egy közös kommunikációs rendszert vezettünk be, amely nem csak azt teszi lehetővé a NATO számára, a koalíciós tengeri erők számára, hogy megosszák az információkat, de van egy úgynevezett Mercury elnevezésű kezdeményezés, amely bevonja a jelenlévő független erőket is, az oroszokat, kínákat, japánokat és regionális állami erőket is, Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az együttműködés kiválóan működik, és pontosan ezért tudtunk elérni nagyon jó szintű taktikai szinergiákat a jelenlévő szereplők között. Ha már az együttműködésről beszélek, voltak kérdések Kínáról, Oroszországról konkrétan, rá kell mutatni, hogy a három fő koalíció, amely jelen van, az Európai Unió, a NATO és az amerikaiak által vezetett tengeri koalíció, ami megkülönböztet minket a többiektől ezen a területen, az az, hogy mi tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, nem veszük figyelembe a, azt, hogy milyen zászló alatt hajózik valaki, mi a globális közösségnek nyújtunk szolgáltatásokat, ez az egyik leginkább globalizált iparág. A többi szereplő a térségben elsősorban a saját nemzeti szempontjait veszi figyelembe. Ez nem azt jelenti, hogy nem reagálnak az olyan incidensekre, amelyek ott történnek a közelükben, de azért ez egy finoman, de mégis jelentősen különböző megközelítés. mind a láthatóság tekintetében, mind pedig az elretentő erő tekintetében, ami az élelmezési világprogram folytatását illeti, mint már említette, ez egy nagyon fontos hajtóerő volt, aminek nyomán a 27 tagállam megállapodott ebben a misszióban, hogy védelmezni tudjuk az élelmezési világprogram hajóit, ez továbbra is nagy prioritás számomra ennek a célnak a biztosítása. Az, hogy háromszorosan megnövekedett a, a kereslet, ehhez is alkalmazkodnunk kell, hogy ezt a háromszoros mennyiséget tudjuk védelmezni. Autonóm hajóvédelmi eszközöket is bevetünk az 1 januárban, ez egy nagyon hatékony módszere annak, hogy adekvát szinten tudjunk védelmet biztosítani, és felszabadítsunk kapacitásokat helikoptereket, illetve gyalogos különítményeket, és mindez a kalóz tevékenység megakadályozása és az eretentés érdekében zajlik. Arra is volt szó, hogy föld, szárazföldre is kell eszállnunk, és én parancsnokként annyit tudok mondani, hogy az üzleti terv, mint már elmagyaráztam, a pénzügyekkel kezdődik, és a vége a, váltságdíj átvétele, és a kalózkodás szempontjából az a fontos, hogy minél inkább az egész üzleti modellre le tudjunk csapni, különböző operatív vonalakon keresztül, akár túlmenően a katonai fellépésen, a pénzügyi támogatás összefüggésében. Én támogatom, hogy ezzel is foglalkozni kell, de ez nem az én területem. Igen, én is szeretném, hogyha nagyobb, jel, nagyobb mértékben fel tudnánk lépni a logisztikai ellátással szemben, és eh, ezt meg kell tennünk nagyon körültekintően és nagyon eh, finom kalibrálással. Katonai műveletet vezetek, de azt is tudom, hogy egy eh, államfelügyeleti szerepet is betöltünk, ezért vannak korlátozottságaink a tekintetben, hogy milyen erővel tudunk fellépni és azt is tudom, hogy az általunk tett intézkedéseknek teljes mértékben összhangban kell ők az egyéb államigazgatási, humanitárius segélynyújtási, biztonsági felépésekkel, és ezért a külön megbízottal és az EU más intézményével szorosan együttműködünk, hogy ne aknázzuk el, alá egymás tevékenységét. Az is nagyon fontos, hogy Szomáliában hogyan értékelik a mi tevékenységünket, és ezért bármilyen fellépésünk mindig nagyon megfontolt, nagyon arányos kell, hogy legyen, és az is fontos, hogy egyre inkább együttműködjünk a szomáliai hatóságokkal. Mint már említettem, az elmúlt fél évben sokat tárgyaltunk velük, és ők támogatják azokat a felépéseket, amelyeket mi tervezünk. És amikor én meglátogattam ezt a térséget, akkor egyre inkább azt tapasztaltam, hogy Szomáliában nem csak a vezető osztályok, hanem a lakosság, és egyre inkább megérti ezt, és egyre kevésbé tolerálja a kalóz tevékenységek. Igen, láttuk, hogy van olyan, hogy a fiataloknak az az álma, hogy ilyen csapatokhoz, gengekhez kapcsolódjanak, hiszen ez egy kicsit hasonlóan működik, mint a városi bandák, de e, egyre inkább azt látjuk, hogy a maguk a közösségek is kezdik kivetni a, a kalózokat a saját területeikről, és klán szinten, klán vezetői szinten is kezd kialakulni ez a jelenség. Szeretnénk ehhez hozzájárulni, és nem ellenében fellépni. Azt hiszem, hogy Oroszországgal kapcsolatosan, Kínával kapcsolatosan már válaszoltam a kérdésekre, aztán a magánbiztonsági cégekkel való együttműködésről is szó volt. Ezek a biztonsági cégek természetesen az adott ország hatásköre alá tartoznak. Annyit tudok róluk mondani, hogy megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, megérteni az ő megközelítésüket, és megpróbálunk együttműködni velük, és eddig százszázalékosan sikeresek voltak. Ezen a hétvégén volt két hajótámadás, vissza tudták fordítani egyszerű figyelmeztető lövésekkel ezektől a magánbiztonsági cégektől de azt is tudnunk kell, hogy megfelelően szabályozni kell ezt az iparágat, ez nagyon lényeges. Megpróbáljuk feltárni, hogy a különböző hajóknak vannak-e biztonsági emberei, tehát vannak-e a fedélzeten magánbiztonsági cégek, és például az Éden öbölben exponenciálisan nő az ilyen cégek segítségének felhasználása, ami az irányítási biztonsági szempontokat, illetve egy kormányzati szempontokat, ezekről is szólhatnék, de itt van a kollégám, aki sokkal többet foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy azt hiszem, hogy a kormányzati és biztonsági kérdéseket Van úrra hagyom, ha tudjon ő válaszolni ezekre. És aztán volt valami, amiről szintén valószínűleg ő is szólni akar, az az utánpótlás kérdése, ami a fiatal kalózokat illeti, ugyanúgy működik ez, mint a szervezett bűnözés. Nyilván a legszegényebbek, a legnincstelenebbek kerülnek ebbe a helyzetbe, akik megpróbálnak valamilyen megélhetést biztosítani saját maguk számára, és ez táplálja a kalóz utánpótlást. És természetesen Arról is szó volt, hogy talán a szárazföldre is ki kellene terjeszteni a műveleteket, de nagyok a korlátozottságaink, minket a Politikai Biztonsági Bizottság irányít, felülvizsgálja a döntéseinket, és az én misszióm elsősorban a kalózók elleni fellépést illeti, nem pedig annyira a terrorizmus elleni fellépést. Mind a kettő a nem működő államnak a jelensége, de mi elsősorban a kalózkodásra összpontosítunk. Ez elsősorban egy bűnözői gazdasági üzleti modell, ezek szemben kell fellépnünk. Ami a más országokkal fenntartott kapcsolatot illeti, Kínával gyak, ö, rendszeresen egyeztetünk. Van egy nagyon sikeres testület, ami néhány évvel ezelőtt kezdte meg a munkáját, Shade ez a neve, és ennek a célja az volt, hogy az EU e nem for az, és a NATO és más szervezetek működnek ebben együtt. Bakrendben volt múlt héten egy megbeszélésünk. Az a célja, hogy a globális közösséget összefogja, hogy meg tudjuk tárgyalni ezeket a kérdéseket, és úgy látszik, hogy egyre hasznosabb ez a fórum arra nézve, hogy a, a független vállalkozókat, a regionális államokat összefogjuk, tehát minden szereplőt, aki jelen van, és valós előrelépést sikerült előírni, elérni. A közelmúltban szinkronizálni tudtuk a konvojokat, amelyeket a biztonsági cégek indítanak, úgyhogy ez siker volt a közelmúltban. Aztán volt néhány kérdés Indiával, Szomáliával kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy ezek inkább politikai jellegű kérdések, és eh, Randers úr valószínűleg többet tud ezekről mondani. Én annyit tudok eh, megosztani önökkel, hogy Indiával szorosan együttműködünk. A mi párbeszédeinkben úgy tűnt, hogy India szeretné, hogyha egységesek lennének ezek a missziók, egy ENSZ eh, kéksisakos fellépés keretében. Együttműködünk velük természetesen, és sok kereskedő a térségben, különösen azok a hajók, amelyeket a kalózok azért vesznek át, hogy ők, az ő anyahajójuk legyen. Ezek általában indiaiak, úgyhogy ezért egyre inkább együttműködünk Indiával. Azok, és csak az elmúlt néhány hónapban két indiai hajót szabadítottunk fel, több mint 45 indiai matróz sikerült kiszabadítani és biztonságosan elhozni ezekről a területekről. Szomáliával kapcsolatosan nyilván nagyon nehéz kérdések felmerülnek. A szorosan nyomon követjük a helyzetet, és erről is bizonyára von Ronders úr részletesebben tud majd beszámolni. Aztán volt még egy kérdés, azzal kapcsolatosan, hogy a parton milyen katonai jelenlét van. És én most amellett szólok, hogy nem annyira hasznos a parti biztonsági jelenlét, illetve katonai jelenlét. Ezt egyébként a NAUFOR biztosítja az EU részéről, de lehet ez kontraproduktív is, úgy, inkább műtétre van szükség, mint amputálásra, tehát biztosítani kell a saját területeinket, a légteret, az különböző eszközeink, helikopterek, repülőgépek segítségével, és ezt közösen szeretnénk tenni Szomáliával, a szomáliai hatóságokkal, de mivel jelenleg szinte büntetlenek a kalózok, amikor a partról működnek, ezért nagyon nehéz ezzel a jelenséggel szemben fellépni. Ami pedig az illegális halászatot illeti. A halászati tevékenység felügyelete fontos feladatunk volt kezdetektől. Ezt egyébként rendszeresen végezzük, és tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Uniót hogyan tekintik az illegális halászat szempontjából és a, a mérgező anyagok szempontjából az elmúlt néhány évben nagyon kevés halászat folyt ezen a területen, ezt erre bizonyítékaink is vannak. És én a szomaliaknak is elmondtam ezt, hogy természetesen amíg eh, nincsen eh, gazdasági exkluzivitási terület, eh, nincsen jogalapjuk arra, hogy 200 mérföldön belül megtiltsák a halászatot, úgyhogy ezt jogilag rendezni kell, tisztázni kell a helyzetet, és ez műveleti szempontból is hasznos volna. Megvannak az adataink, és tudjuk, hogy hol zajlik halászat, Remélem, hogy amiket lejegyeztem, azokra a kérdésekre tudtam válaszolni. Hogyha valakinek megválaszolottam, maradt a kérdés, akkor kérem tegye fel még egyszer. Köszönöm. Euh, köszönöm szépen, Lanzbergis kollega kérte a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök úr. A kérdésem mindkét vendégünkhöz szól, hogy van-e valamilyen módja annak, hogy a váltságdíjat visszaszerezők. Ez egy szörnyű üzlet, ugyanis így módon a, a kalózkodás okát is meg tudnánk szüntetni. Tehát milyen eszköz jöhet szóba. És van még egy kérdésem, ez tulajdonképpen információ, hogy Oroszország még mindig halára ítéli a kalózokat, amennyiben orosz hajókat támadnak meg. És akkor ezeket általában kirakják egy csónakban, amiben semmi nincs, semmi élelem, azt elengedik az óceánra. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lőzingasszony. Nagyon szépen köszönöm. Csatlakozom az előttem szóló kérdéseihez. Tudom, hogy elsősorban katonai szempontokat vizsgálunk, de szeretném hallani, hogy ennek az egésznek mi a jogállami következménye. Most Hamburgban tiltakozások vannak a kalózok ellen, és hát ajánlanám mindenkinek, hogy foglalkozzanak ezekkel a folyamatokkal, és nézzék meg, hogy kiket tartanak fogva. Nagy rész gyerekekről van szó, valóban gyerekekről, akik ott felnőtt vizsgálati fogságban vannak, börtönben, és én azt gondolom, hogy nagyon megrázó módszerekkel csinálnak belőlük úgymond felnőttet vallató módszerekkel, egy gyermeket az orvos mondjuk felnőttnek nyilvánít, és akkor azt a következtetést vonják le, hogy mehet felnőtt börtönbe, mert hogy felnőtt, és akkor kiderül, hogy 10 centimétert és nő egy fél év alatt, tehát semmiképpen sem felnőttről van szó. Úgyhogy jogállami szempontból nagyon kétes az, ami az elfogott kalózokkal történik. Meg kellene nézni, hogy milyen emberekről van szó, milyen motivumok mozgatják őket. Lehet, hogy néhányan önkéntesen ö, csatlakoznak ezekhez a bandákhoz, de lehet, hogy vannak olyanok, akik egyáltalán nem önszántukból csatlakoztak Szomáliában, például ha családok eladósodnak, akkor a hitelező az adott esetben egy gyereket magával visz, úgymond elrabol, és ezek a fogva tartott kalóz gyerekek is ott vannak, akik csupán gazdasági szükséghelyzetből kerültek oda, tehát a dolognak két oldala van, úgyhogy a fejlesztési segély is ott van, és hát nem lenne jó, nem lehetne ezt a szörnyű helyzetet másképp is megoldani, hogy azt kérdezem a képviselőktől, önöktől, hogy európai szempontból hogyan próbálunk odahatni, hogy a jogállami szempontok is érvényesülhessenek valamilyen formában, a fogvatartást illetően, a börtönöket illetően, ahol a kalózokat fogva tartják. Tehát véleményem szerint a gyerekeket gyerekeknek való intézményekben kell elhelyezni, bárhogy is nevezzük azokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, admirális úr, ellentenger nagy úr. Yes, thank you. Two... Nagyon szépen köszönöm. Két kérdés először is. A, az oroszok és a halálbüntetés. Hát nem az én dolgom, hogy más országok politikájához kommentárt fűzek. Hát voltak ilyen anekdóta-szerű mm, híresztelések, hogy mi történik ott, és mik nem. És az, hogy bizonyos hajókat ugye a kalózok elrabolnak, és hogy mit csinálnak a kalózokkal, a bűnözőkkel, és nagyon sokszor az derül ki, hogy bizony ezek a módszerek nem igazán szofisztikáltak. Például brit kisegítő hajók, és büntető hajók is kikötöttek, és ezeket is megtámadták a kalózok, hát mindkét esetben természetesen fogságba is estek a, a kalózok. Én azt gondolom, és ez talán megfelelő információ, hogy a hajókon és a légijárműveken, amelyek ott részt vesznek a műveletben, a személyzet nagyon büszkék arra, hogy részt vesznek ezekben az operációkban, és mi úgy gondoljuk, hogy megfelelő erőfeszítéseket kell tennünk hosszú távon. Fontos, hogy lássuk, hogy ennek mi az eredménye, ugyanis hát meg kell, hogy változzanak majd a végén a feltételek Szomáliában, és hát azt kell elérni, hogy az emberek úgy lássanak bennünket, hogy mi segíteni vagyunk ott, és nem pedig a saját népük ellen lépünk fel. A gyerekek esetében mi is látjuk, hogy sok esetben kiskorúakról van szó, és nagy kérdés, hogy hogyan folytatódjon a jogi tárgyalás, és hát el kell fogadni természetesen az emberi jogokat. Meg kell találni azt a megoldást, ahol a jogi előírások és az emberi jogok egyszerre érvényesíthetők, egyszerre tarthatók be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a hagyományos jogi rendszernek kell ott érvényben lennél. De mondtam már, hogy nagyon sok esetben azt látjuk, hogy azok a szomáliak, akik ten, kimennek a tengerre, ugye nem, mögöttük ott állnak, akik, akik kiküldik őket. Tehát ez egy hálózat, és ennek egy nagyon komoly hatása van az egész kereskedelmi rendszerre, a költségek alakulására. Sok milliárd dollárról van szó évente, és ez az egész kelet-afrikai régióra nagyon komoly hatással van. E, úgyhogy ennek olyan komoly szerepe van ennek a bűnözés fajtának, hogy mindenképpen fel kell lépni ellene természetesen a megfelelő keretek között. Köszönöm. Igen, köszönöm ellentenger nagy úr. Rodosz kollega csatlakozott hozzánk időközben, nagyon örülök, hogy itt van, ő, ő foglalkozik ő, azzal a területtel, amelyről eszmét ő, cserélünk, a szomáli félszigettel, Afrika szarva az egyre inkább stratégiai szerepet kap az Európai Unió számára tehát az Európai Unió éppen ezért nagyon komoly figyelemmel kíséri az ottani fejleményeket, nem csak biztonsági, hanem politikai szempontból is, és kétség kívül megvan a jelentősége ennek az egész politikai folyamatnak. És az Európai Unió nem volt korábban megfelelően jelen, és a londoni konferencián sem, és az Európai Uniónak és az Európai Unió erőfeszítéseit a kalózok elleni fellépés során nem emelte ki ez a konferencia, de hát azért mégiscsak hozott némi eredményt. Azt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban szóljon néhány szót, és szeretnénk hallani az ön véleményét is arról, mit gondol a mostani szomáli fejleményekről, milyen hatással van ez a szomszédos országokra, Etiópiára, Kenyára. Úgyhogy örülök, hogy eljött, és köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, sajnálom, hogy elkéstem de 5 órakor tegnap még maga Kisóban voltam, és ami miatt késtem, az az, hogy nagyon sokat kellett várni itt Brüsszelben a reptéren a taxira, hogy ide jövessek. De hát köszönöm szépen, hogy törelemmel megvártak. Én biztos vagyok abban, hogy már megkapták a megfelelő információkat, úgyhogy én csak a politikai vonalra kapcsolatban tudok néhány kérdést felvetni, és néhány információval szolgálni. És ha egy kicsit bizalmatlan vagyok, ugye két dolgot mondanék, ezt bizonyára ismerik és tudják a kalózkodással kapcsolatban. Úgyhogy a megoldás ott nem, nem elérhető, ugye az, hogy egyszerűen keresztre feszítsük a, a kalózókat, hát ez nem megy ma már. Régebben így volt, na most ma már más időket élünk, és a kalózók aranykora máskor volt, és nagyon sok angol, angol gentleman is a kalózók körébe tartozott annak idején az 1700-as években, és van, aki így szerezte a vagyonát, ugye az Ádeni öbölön India felé tartó hajók elfogásával, és bizonyos városokat is kifosztottak ezek a kalózok, tehát jelen voltak ők a történelem során, és viszonylag sikeresnek is mondható a tevékenységük. De most az anekdotikus szempontokon túl nézzük meg a, a konkrét mai összefüggéseket. Egy olyan szakaszban vagyunk, ahol a nemzetközi közösség szándéka, hogy megakadályozzák azt, hogy Szomália exportálja a bizonytalanságot, az, az tényleg megfelelő riasztó erővel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy most már ezt felismerték Szomáliában, és hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy ne maradjon meg ez a folyamatosan destabilizált Szomália. Ez ellen fel kell lépni. És korlátozni kell azt a lehetőséget, hogy az ebben érdekelt erők ezt a destabilizációt ö, folytassák. Ahogy az elnök úr is elmondta, nemrégiben volt Londonban egy konferencia, és ott nagyon sok minden történt a helyszínen is, és ha megengedik, akkor most erről szólnék néhány szót. Három vektorról beszélhetünk, és ezeket kellene megfelelően szinkronizálni és koordinálni. Ez az igazi kihívás. Jelenleg ez a biztonság, a, az emberi, a humanitárius fejlődés, és ami Londonban történt, az nem volt más, mint hogy felhívjuk a figyelmet ezeknek a tényezőknek a jelentőségére, és kihangsúlyozok, hogy milyen fontos az előrelépés mindegyik területen. Ami a biztonságot illeti, azt szeretném hangsúlyozni, hogy változik a helyzet minden nap. És sok mindenről nem is hallunk. Szomália nem áll a média érdeklődésének középpontjában, pedig minden nap van ott komoly változás a legújabb biztonsági tanácsi határozat, ami az Amazon mandátumát is meghatározta, és ezt az Európai Unió is támogatja finanszírozással is. Látjuk, hogy megkezdődött a tervezés, majd hogy nem be is fejeződött, tehát Mogadison túlnyúlik a mandátum. Mogadishu most nem, már nem az a város, ami egy fél évvel ezelőtt volt. Most nem azt mondom, hogy töltsék ott a hétvégüket, azért nem erről van szó, de azért mégiscsak ő, csodálatra méltó, hogy láss, látjuk az életet, a nyüzsgést, az üzletek nyitnak, házak épülnek újra, tehát hogyha Szomália be akarja fektetni a pénzét, akkor ez leginkább Mogadisúban eh, látható. Meglepődtem, és én még egy hónappal ezelőtt is ott jártam, és, és azóta is nagy a változás, úgyhogy ott tényleg történnek eh, dolgok. Az Amazon hadműveletet tehát kiterjesztették, és ez egy sokkal nagyobb terület számára jelent biztonságot és az emberek is mozognak, visszatérnek a házaikba, ahonnan elűzték őket, vagy ahonnan menekülniük kellett egy, kettő, öt vagy tíz évvel ezelőtt. És mások is kezdik úgy érezni, hogy visszatérhetnek az ország más részeibe, amelyeket korábban el kellett hagyniuk. Tehát ugye ez az, ami a szárazföldön történik, a biztonság területén és hát látjuk, hogy az etiópiai helyzet még, a kenyaiak is jelen vannak, és nagyon sokan elősegítik ezt a folyamatot. A valóságban az látható, hogy kis mozgalmak alakulnak ki, klasszikus katonai értelemben, a sabáb stratégiája nem érvényesül. Az etiópiaiak is fellépnek ez ellen, és vannak egyéb műveletek. A sábáb az most nem csap, nem, nem üt vissza, de ugye látjuk, hogy van egyfajta változás a biztonság területén már, mint hogy ki mit tart ellenőrzés alatt, akkor felmerül a politikai kérdés is, hogy ki mit irányít, ki miért felelős politikailag. Éppen a második vektor, amit említettem, és ez a szomáli politika, a szomália politikája és ez a nemzetközi közösség kívánsága és a szomáliak, és ezt akarják, hogy ideje tovább lépni, nem lehet örökké átmeneti állapotban lenni. De ott a helyszínen folytatódnak ugye a tárgyalások, hogy létrejöjjön valami közigazgatásféle, hogy átvegyék mindezt az al szervezettől, de látni kell a, a nagyobb képet is, hogy ö, ö, Szomália ö, hogyan is fejlődik alkotmányosan. Ami tehát történik, az egy hatalmas változás, hatalmas kihívás, a katonai és biztonsági műveletek teret nyitnak, és a klánok vezetői is üzeneteket küldenek, és ők is várják, hogy kialakuljon mi hamarabb egy helyi adminisztráció. A szinkronizációnak, az egyeztetésnek meg kell történni, ahol a törzs főnökök visszanyerik a hatalmukat, akkor ott meg lehet teremteni a biztonságot, és akkor a családok, a gyermekek is látnak egyfajta változást, hogy hogyan alakul, hogyan fejlődik az élet és valóban nő a biztonság. Ez egy nagyon nagy kihívás, megfelelő forrásokra van szükség, hogy itt gyorsan lehessen előre lépni. Ez egy klasszikus kihívás, de erre oda kell figyelni, mert semmi sem lenne rosszabb, mint hogyha hatalmas összegeket fektetnénk be egy ország felszabadításába, hogy azután újra kezdődjön a folyamat, mert elmaradt a, az emberi konszolidáció. Én azt szeretném, és azzal foglalkozom, hogyan tudnánk ezt a két folyamatot megfelelően koordinálni, nagyobb politikai összefüggésben. A londoni konferencia ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt augusztusban ugye arról volt szó, hogy egy új politikára van szükség, és most a vezetők találkoztak nemrégiben már két alkalommal is, és újabb találkozó is lesz 25-én, és már megvan egy alkotmány tervezet, amelyet be fognak mutatni egy gyűlésen, amelyen szá, ez, amelynek ezer delegáltja lesz, különböző módszerrel fogják kiválasztani ezeket a küldötteket a törzsek vezetőivel, és a négy legnagyobb törzs dönt erről, tehát lesz ott egyfajta ilyen kommunális helyi képviselet ebben a parlamentszerű vagy alkotmányozó gyűlésen, és itt nem csak az alkotmánytervezettel fognak foglalkozni, és nem csak azt fogják elfogadni, hanem egy új parlamentet is. Ugye az utolsó parlament nem választott testület volt, az egy átmeneti parlament volt. Éppen ezért júliusban és augusztusban lesz egy új parlament, amely megerősíti az alkotmányt, vagy elfogadja, és azután egy új kormányt is megerősít, és hát mindenek előtt elnököt választ, választ. Ez lenne tehát az elképzelt folyamat. Mindenki abban reménykedik, hogy sikerül elérni augusztusig ezeket a benchmarkokat. Én azt gondolom, hogy ez logisztikailag ugyan nehéz, de elérhető, és amikor én most Mogadisóban jártam, akkor sokat beszélgettem erről, és mindenkinek célja, hogy eljusson idáig. És most pedig, mielőtt rátérek a következő kérdésre, még két-három pontot kiemelnék az alkotmányjal kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem tökéletes lesz az az alkotmány, amit majd egy hét alatt ezer ember megvitat és elfogad, ez nem reális elvárás. De hát legyenek keretek, ahol bizonyos elvek érvényesülnek. Fel kell tételezni, hogy az elkövetkező hónapokban még nagyon sok vitára kerül majd sor. És két-három kérdés a fontos. Az egyik, az az, hogy a, mennyire legyen föderális vagy konföderális ország Szomália, mennyire legyen föderáció, mennyire nem, és milyen szintű legyen az autonómia, illetve a centralizáció az államon belül. Legyen a szomáli föld, megfelelő elismeréssel, amely ugye már régen kinyilvánította a függetlenségét, és mindenki úgy gondolom Szomáliában ő tudja és látja azt, hogy most egy olyan alkotmányos berendezkedésre van szükség, amely a valóságnak is megfelel. Ugye Szomáliának nagyon sok része immáron autonóm lett, megfelelően nagy autonómiára tett szert, és az, van, aki már az Afrikai Unióban is részt vesz, de nagyon sok, tehát az entitás Szomáliában. És de jóre mindegyik létező. Ez nagyon fontos kérdés, hogy ezzel foglalkozzunk mindenhol. Úgy, és ez olyan kérdés, mint ami a Balkánon is felmerült, csak hát ott sokkal nagyobb figyelmet szenteltünk neki. A szomszédok ugye nagyon aggódnak, hogy most sária törvényen alapuló állam alakulott ki, vagy nem. Ugyanis ez legitimálná bizonyos vallási eszmék terjedését az adott területen. Tehát ennek van biztonsági hatása is. Ami pedig a, a regionális összefüggéseket illeti, nem szabad illúziókat táplálni. Két szomszédos ország, Szomália két szomszédja egy nagyon egyszerű stratégiai, politikai döntést hoztak. Azt mondták, hogy ők fogják lerohanni Szomáliát, mielőtt Szomália teszi ezt meg velük. Tehát ezek nagyon kemény mondatok. Tehát a, a foglyok, a terrorizmus terjedése, ugye a Kenya egy bizonyos szintig toleráns, és nagyon érdekes, hogy az Afrikai Unió is egyhangúan támogatja az Amazont ez egy nagyon komoly változás, és én a magam részéről azt mondom, hogy lehet, hogy vannak viták, de ez egy alapvetően fontos kérdés a mi Afrikához fűződő kapcsolataink szempontjából is, regionális perspektívából, hogy legyen erőnk, bátorságunk vállalni a kockázatot, hogy rendet teremtsünk ebben az országban. Ez egy olyan régió, amely már szintén elkezd gondolkozni a saját biztonságáról, és nekünk az elkövetkező hetekben, hónapokban azon kell gondolkozni, hogy ugye meglegyen a saját magunk biztonsági elképzelése is, amelynek alapján segítünk nekik. Összefoglalva, ami a humanitárius dimenziót illeti. Aggódom, aggódom, és mindenkit csak arra szeretnék bátorítani, hogy segíts elő azt, hogy nem tudunk katonai, politikai, fejlesztési mm, mozgalmat, illetve politikát folytatni, ha nem veszük figyelembe a helyi körülményeket. Ugye a katonai a katonai műveletek a felszabadítást biztosítják, a politika segítségével jobb életet lehet kialakítani, és ugyanakkor ugye biztosítani kell azt is, hogy a gyerekek meg iskolába járhassanak, és ezt biztonságosan, biztonságos körülmények között tehessék meg. Én úgy gondolom, hogy most itt van az a pillanat, amikor a legfontosabb, hogy lássuk azt, hogy a, a szomáliak mit akarnak, és nagyon világosan azt mondom, hogy itt van az ideje annak, amikor nézzük meg a hogy a biztonsági változások, a helyszínen milyen változásokat indítanak el, ki hogy éli meg a politikát, mit várnak el a politikától, és a helyi lakosságot is elérje mindez. Tehát most már eljött az idő, amikor rettenetesen fontosak ezek a stabilizációs csomagok, a, a, jusson el minden a végéig, tehát legyenek meg a közösségek, fessék le a házaikat, érezze az, a lakosság, hogy igazi változások történtek. Ez a, az első lépés. És ez nem egy vagy két közösséget érint, hanem százakat, és ezt meg kell tudni tenni pénz van, a nemzetközi közösségnek megvan a forrása, a pénze, hogy ezt megtegyük. Csak ehhez megfelelő integrációra van szükség. Fél évünk, egy évünk van arra, hogy egy politikai kampányt folytassunk, és meg is nyerjük. Ugyanis a siker az, hogyha a szomáliak biztonságban érzik magukat, és hogyha a politikusok, akiket választanak, nem erőszakhoz fognak nyúlni, ha a véleményeik különböznek és amit az ellentenger nagy úr mondott, a kalóz ellenes kampány, az nem csak egy olyan lépés, a, itt nem csak a, a holisztikus megközelítésről van szó. Itt a közösségekre kell összpontosítani, ahogy mondtam már, a stabilizációs kampány is meghatározó, ez új, új ösztönzést kell, hogy adjon a, a közösségeknek, hogy a törzsfőnökök, a gyerekek, a lakosok, mindenki úgy érezze, hogy van jövő, és akkor nem a, a kalózságban látják a jövőjüket. És, és a törzsfőnökök, az öregek a falvakban mondhatják, hogy ez lehet, hogy könnyeket kíván, de hát mit tudnak ajánlani? Hogyan tudunk megfelelően integrálni, de azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt úgy csináljuk, hogy ne lássuk teljesen világosan, hogy ha, ha terroristák veszik át a hatalmat, akkor, és ott van ez, mint a Damoklész kardja, akkor az emberek továbbra is el fognak menekülni, és tovább fog folytatódni ez az egész probléma. Úgyhogy a kalózkodással foglalkozni kell, de ennek párhuzamosan kell folynia azzal, ami történik Szomáliában, meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket, keretet kell teremteni az ország stabilizációja számára. És remélem, hogy ez az év, illetve biztos vagyok abban, hogy ez az év meghatározó lesz ebből a szempontból. Nem csak a mi érdekünkben, hanem a szomáliak érdekében is. Köszönöm. Merci beaucoup pour cette intervention. Köszönöm szépen az elmondottakat. Ma trivialité, mais on n'a pas tous les jours quelqu'un qui revient de Mogadiscio, comme vous le, comme c'est votre... És uh, elnézést kérek azért, hogyha most nem olyan magas szinten tudok hozzá szólni, de hát ritkán van olyan eset, hogy valaki éppen visszatért Mogadisúból. Én a biztonsági uh, vívmányokkal kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést az etióp intervenciókkal kapcsolatban, az amerikai beavatkozásokkal kapcsolatban, hiszen ezek nagyon döntő momentumok, és a helyszínen pedig véleményem szerint nagyon fontos az, hogy hogyan látják a szomáliaiak maguk a biztonsági helyzet változását. Tehát az Amisom akciót elfogadják-e, a külföldi csapatokat elfogadják-e, hiszen ez a biztonsági művelet már jó néhány éve zajlik, és megállapítottuk azt, hogy a külföldi csapatok, főként az etióp csapatok jelenléte nagyon is kontraproduktívnak bizonyult, és negatív reakciókat váltott ki az Alcsabab eseményeket is talán ez váltotta ki. Nem tudom, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy ezeket a kockázatokat értelmes időszakon belül valahogy kezelni lehessen. Gála úr jelentkezett. Igen, én nekem egy olyan kérdésem jel- lenne, ami egyébként magára a területre vonatkozik, amelyről beszélt. Ugyanis azt mondta, hogy a mandátum kiterjesztésével és a kenyai katonák jelenlét az Amisom keretén belül éppen a kelet-nyugat területén, illetve Mogadisú területén aktívak. Hát, hogyha az ember megnézi Szomália térképét, akkor látjuk, hogy nyugaton van a szomáli föld, a punföld, és jól látjuk, hogy köztem még van egy szabad terület a kettő között. Tehát akkor, ha jól értem, akkor itt elméletileg ezek a milíciák ott tudnak még valamilyen módon tartózkodni, tehát ott lehet az ő bázis területük, ahol a kalózok is tartózkodnak. Tehát akkor elképzelhető lehet az, hogy ezt a két missziót, az Atalantát és az Amisom missziókat valamilyen módon olyan helyzetbe hozni, hogy ezt a vákumot, ezt a szabad fehér foltot a kettő között kitöltsék? Tehát, hogy gyakorlatilag az, ami most Mogadisúban történik, az, hogy a klán főnökök már kívánatosnak tartják azt, hogy valamiféle állami közigazgatás kialakuljon, és hogy ez területet átfedően, lyukak nélkül alakuljon Milyen időben történhet ez? Hiszen augusztusra szeretnénk ezt az új realitást, és alkotmányozó nemzetgyűlésről beszélünk. Tehát akkor földrajzilag megkérdezném, hogy hogyan lehetne ezt kiterjeszteni, ezt a hatáskört, és mi az, ami az ön elvárása? Mi az, ami reálisan elvárható tulajdonképpen az eseményektől, illetve mi az, amit politikailag talán a figyelemkeltéssel, vagy esetleg akár politikai akarattal itt Brüsszelből lehetne támogatni, illetve a tagállamok részéről, hogyan lehetne őket jobban behozni a csónakba. Köszönöm, Nikolaj asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Beszélt a kalózkodás történetéről, ebből kiderül, hogy Szomália nagyon vonzó a történelemben és a 18. században és most is. De számomra ez a kalózkodás kérdés kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Úgy gondolom, hogy nem csak a szegénységről van szó, a gyermekek és a felnőttek szegénységéről eh, Szomáliában, hanem a szervezet bűnözésről is, nemzetközi szinten is akár. Tud arról, hogy valamilyen vizsgálat folyna ezzel kapcsolatosan? Biztos vannak eh, információk erről. Nagyon fontos volna feltárni ezt a jelenséget, eh, mivel a kalózok jövedelme nem csak Szomáliában csapódik le, hanem máshol is. Londonban úgy döntöttek, hogy véget vetnek a szövetségi intézmény mandátumának augusztusban. Szerintem ez túl rövid ez az idő, hiszen júniusban, idén júniusban lesz a e, kormányalkotási konferencia. Ön hisz ennek az államnak az életképességében igazán? Ami a föderális megközelítést illeti, két régió, Szomália és Putland, ezeknek van lehetőségük arra, hogy életképes régiók legyenek, hogy állam-e, azt majd meglátjuk, de ha hogyha esetleg nem helyes ez a megközelítés, akkor nagyon nagy a veszély, mivel folytatódhat a helyzet rom, további romlása már ami a politikai környezetet illeti az ország környezetét. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is integrált legyen a megközelítésünk. Az valós probléma azonban az, hogy milyen államot képzelünk el, milyen államnak ajánljuk fel ezt az integrált megközelítést kinek. Madame Kronberg. Kronberg úr következik. Thank you, Chairman. Nagyon röviden megemlítette, hogy az Al-Shabaab kezd visszaszorulni, de lehet, hogy mégis támadni fognak. Lehet, hogy most van a megállapodás ideje? Van egy esély a megállapodásra, a béketárgyalásra, kompromisszumra? Vannak erre vonatkozó erőfeszítések? A második kérdésem, hogy tavaly az ENSZ külön tanácsadója kalózkodás tekintetében Jack Lán 25 ajánlást tett az ENSZ biztonsági tanácsában arra nézve, hogy hogyan lehetne megoldani a kalózok okozta problémát bűnügyi megközelítésben. Ön támogatja -e ezt a megközelítést? Dolgoznak -e ezen? Az EU-nak kellene-e foglalkoznia ezekkel a javaslatoknak a végrehajtásával? Köszönöm. Tanok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Említette, hogy a nemzetközi közösség megosztotta a mechanizmusok tekintetében, lehet, hogy ez igaz, ott van az Amazon, ott van az a NAUFOR, a NATO, az Ocean Shield és hasonló műveletek. Ez erős érve mellett, hogy legyen egy ENSZ ha zászló alatt futó művelet, amely összefogja az Amazont és a többi erőfeszítést, az Afrikai Unió dimenzióját, ez az ENSZ szerepe vajon, kezd meggyengülni ez a testület, szerintem nem tudja ezt hatékonyan elvégezni ezt a munkát. Mögöttem a hölgy említette a gyerekeket, a 14 éves kort említették, az Egyesült Királyságban itt kezdődik a bűnügyi felelősségre vonás, és amikor fiatalokról beszélünk, akkor mi a definíció, hogyan has, határozzuk meg a bűnügyi felelősségre vonhatóság 14 óra fölött az én ország, 14 év fölött az én országomban börtönbe küldhető valaki, vagy legalábbis büntethető. A sabáb visszaszorulása, nos, korábban ez, így gondolkodtam, bár nem volt erre bizonyíték, hogy a kalózók nagyrészt a jövedelmükből a sababot finanszírozzák, van erre bizonyíték, és egyre inkább feltárjuk a kapcsolatokat a Sabáb között és más szalafista alkaida típusú műveletek között alkaida a Magreb térségben, illetve Nigériában van egy másik ilyen művelet, és a szalafista csoportok és a dzsihadisták kezében kötnek ki ezek a pénzek. Nagyon érdekesnek tartom, hogy Szlomália föld újra elismerésre kerüljön, már mint a függetlensége, Szomália nagyon érdekes számomra, mert korábban brit kolónia volt, Puntland megelégedne föderális megoldással, Szomália, Szomália föld pedig nem fogadja ezt el. Nem tudom, hogy ez a testület hogyan tudja összeegyeztetni ezeket a szempontokat. Lesz majd egy delegáció, illetve volt egy delegáció, ott voltak Londonban, nagyon Szerencsés dolog volt ez, de ezen túlmenően mit tudunk még tenni részt véve az alkotmányozási szabályok kialakításában. Nagyon jó, hogyha van egy szuverén, szuverén állam, és fel tud lépni a terrorizmussal szemben, kalózokkal szemben, és demokratikus választásokat tartanak, stb. A tagállamokat általában kettős mércével vádolják. Szomália földet egy hétig elismerték az ENSZ biztonsági tanács állandó tagjai, és mindig csak azt kérik, hogy a korábbi kolóniák mind állammá válhassanak, és a gyarmati határokat veszik figyelembe, nagyon meg következetes ez a megközelítés, hogy az autonómia jogát, az önrendelkezés jogát kívánjuk biztosítani, itt tartunk most, és ez csak néhány kérdés, néhány gondolkodni valót vetettem volna. Merci, enfin, monsieur Lizek. Köszönöm szépen, Lizek úr következik. Krótkie tylko pytanie. Mówiąc szczerze, jak roz, rozmawia się z kimkolwiek, kto reprezentuje... Rendben, akkor röviden egy kérdést szeretnék föltenni. Mégpedig arról van szó, hogy milyen jó dolog az, hogy az EU egyik képviselője a világ ezen a táján dolgozik, de hát megállapíthatjuk, hogy nem elegendőek a kapacitásaink, és ezért nagyon sebezhetőek vagyunk. Ön azt mondta viszont, hogy a kapacitások, a források elegendőek, de akkor mire elegendőek ezek? Ez az első kérdésem. A második, hogy az Európai Unió milyen módon járul hozzá Eh, ezekhez a forrásokhoz, tehát internacionális kontextusban mekkora a hozzájárulásunk, és még ki az, aki hozzájárul pénzügyileg ezekhez a forrásokhoz. Köszönöm. Krilov úr következik. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden egy kérdést szeretnék feltenni. Nagyon jól emlékszem egy kiváló műveletre, egy amerikai műveletre, amikor három kalóz eltűnt fizikailag milyen százalékokat tudunk azóta, mióta az amerikai hajók, amerikai, haj, amerikai hajókat is támadnak? Tudom, hogy nincsen ez a kapacitás, nem áll rendelkezésre az EU-nak, de ez nem példa arra, hogy hogyan lehetne, lehetne visszaszorítani ezeket a cselekményeket? Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions. Köszönöm szépen, hogyha most senki más nem kíván hozzájárulni, akkor Andasz úrja szó. Thank you. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, ami talán a legkritikusabb kérdés, amelyet feltettek nekem, illetve amit ön elnök úr tett fel, hogyha jól értettem, arról szólt a kérdés, és én megpróbálom átfogalmazni a magam szája íze szerint, az Amazonnak megvan ez a kockázata, hogy nem felszabadítónak, stabilizálónak, hanem megszállónak fogják tekinteni. Engem biztat az, hogy az Amazon vezetői már tárgyaltak erről a kérdésről, és számukra is ez aggályos, ezért ők pontosan erről beszélnek, hogy az a mandátumunk, hogy valamit megtisztítsunk. Közben mindenki másnak az a feladata, hogy a gazdaságot, a társadalmat és a politikát konszolidálja. Az etiópiaiak tanultak a legutóbbi eseményekből, és világos és nagyon explicit az, hogy ők el akarják hagyni a térséget minél hamarabb, és nem akarnak ott maradni. Ezt nagyon nyilvánosan kijelentették Doáig már eljutottak, voltak bizonyos kisebb műveletek, hogy biztosítsák a területet, de ez világosá vált, hogy már április közepére el akarják hagyni a területet, és ez a legutóbbi tapasztalatuknak a következménye, és ráadásul arra is várnak, az Amazon vár arra, hogy további kontingenseket kapjon, hogy le tudják váltani Beletvényben a, az etiópiaiakat. Tehát van ezzel kapcsolatos tudatosság, hogy, és ez egyébként az én feltérképezési kérdésemre is választ ad, vagyis, hogy ezt le kell fordítani a gyakorlat nyelvére, és ez az a terület, ahol az EU-nak valódi szerepe van, nagyon sok pénzt költöttünk erre, és nyilván szeretnénk, hogyha a befektetésünk sikeres lenne, politikai értelemben meg lenne a hozadéka. Ez az egyik szint. Azután voltak kérdések arról, hogy milyen szakadékok keletkezhetnek a tekintetben, hogy az Atalanta talán, hogy elvégzi -e a dolgát, az Amazon a saját területén tevékenykedik, és nagy kérdések merülnek fel, hogy a, a tekintetben, hogy ki az igazában, ki uralja a területet, és ö, én úgy gondolom, hogy nagyon dinamikusan változik ez a helyzet, úgyhogy arra korlátozódnék, hogy elmondjam, hogyha az elmúlt néhány napban valaki az Amazon vezetőjével beszélt, akkor valószínűleg minden katonai vezető egyetért velem, hogy amikor a katonai fellépés történik, akkor kell felülvizsgálni a stratégiát és a taktikát a valós helyzet összefüggésében, és a lehetőségeket is fel kell tárni, a különböző célokat, és pontosan ez történik, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell. Amikor vákumok jönnek létre, és ez megint arra a területre kapcsolódik, hogy hogyan integrálódik a politikai és a katonai erőfeszítés, és egyfajta stabilizációs csomag, a humanitárius szempont és a fejlesztési szempont, és azért említem a humanitárius szempontot nagyon hangsúlyosan, mert tudjuk, hogy ha, ha helyet és hozzáférést adunk, akkor remélem, hogy az emberiességi közösség is látja ezt a lehetőséget, hogy ez létrejött, és biztosítást kap arról, hogy a saját normái érvényesülnek a semlegesség tekintetében. Ott van tehát a lehetőség, és nem is szabadna elasztani. Active maladministration. Will there be lehetnek-e olyan vákumok, amelyek azért jönnek létre, mert mondjuk három hadúr szeretne az adminisztráció része lenni, vagy két helyi politikus inkább egymással szeretne harcolni, hát ez mindig megtörténik. Csak abban reménykedhetünk, hogy lehet normális politika um, még ilyen harcok mellett is, de nem kell a fegyverekhez fordulni, vagyis tárgyalással ki lehet dolgozni a megoldást. Ez lesz a következő hónapok nagy kérdése, ami az átmenetet illeti augusztusban. Én a következőképpen látom ezt, és ezen minden kell, hogy gondolkodjunk. Először is ne legyen a tökéletes, a jónak az ellensége, vagyis úgy tűztük ki a célokat, hát tudjuk, milyen az, amikor el kitűzünk egy célt, és erre összpontosítunk, és pontosan erről van szó. Arról van szó, hogy különböző szakaszok vannak a szomáliai helyzetben. Nem lesz tökéletes demokrácia Szomáliában augusztusban, remélem, hogy senki nem táplálja ezt az illúziót, hanem valamit azért megpróbálunk, vagyis, hogy a politikai keretekkel kapcsolatosan megállapodásra jussunk, és lehetővé tegyük a szomáliaiaknak, hogy tovább lépjenek, és azt mondják, hogy olyan kormányzatunk van, amely szélesebb legitimációt élvez először is, másodszor a az erőszak és a fegyverek megalapozatlan használata büntetése kerül súly, szigorúan vagyis tovább kell építeni a szomáliai hadsereget és a rendőrséget, és minden, ami ezzel jár, vagyis az intézményes kapacitást kell kiépíteni a jogállam létrehozása érdekében. Ez alapvető jelentőségi Szomáliában, az ország egészében, ez nagyon hosszú ideje hiányzik. Az isztambuli konferenciát nyilván sikerre kívánja vinni Törökország, Szeretnék, hogyha alkotmányozó konferencia jönne létre. Egyébként egy alkotmánytervezetet már jóvá hagytak, kiválasztottak egy parlamentet, és ez a következő lépéshez vezet minket a választásokhoz. Nem valószínű, hogy a parlament elfogad egy elnököt, és a, a kormányt azt természetesen a parlamentnek kell megerősítenie, hogyha valaki azt gondolja, hogy augusztusban már ülhetünk a babérjainkon, ez nem fog megtörténni. Konszolidálni kell a stabilitást és a biztonságot, az állampolgárok biztonságát. Szeretném ezt ezen a módon látni megvalósulni. Ami a kalózokat illeti, és a szervezett bűnözést valóban teljesen egyetértek, pontosan ebbe a kategóriába tartoznak, és nagyon sajnálom azokat a gyerekeket, akik eh, belebonyolódnak ebbe. Mindannyian tudjuk, hogy ez eh, mindenhol történik, ez az elveszett generáció, és eh, ez egyszerűen bele sodródik dolgokba, és szörnyű árat kell, hogy fizessenek ezért, úgy abban a tekintetben, hogy hogyan kezelik őket, és milyen büntetést kapnak. Én nagyon világosan gondolkodom erről, hogyha ö, fokról fokra az az üzenet életre kell a közösségekben, hogy ö, a klán vezetőkön keresztül ö, ez megerősödik, hogy azt akarják, hogy a gyerekeik ö, védelmet élvezzenek attól a sorstól, hogy most ők egy börtönbe zárt kalóz legyenek, akkor ezt kell tenniük, vagyis ne lökjék a gyerekeiket a kalóz sorsra. Nem tudom, hogy milyen mértékben tudjuk minden esetben elemezni ezeket a kérdéseket, ez lehetetlen, de nagyon fontos, amiről ön beszél. Igen, a börtönök is fontosak, de a kérdés az, hogy hogyan tudjuk a, a kígyó fejét levágni, a pénzügyi finanszírozást, és ez a legfontosabb feladatunk jelen pillanatban, hogy másképp fogalmazzak, a kalózoknak börtönt építeni olyan országban, ahol sokkal rosszabb bűnözők is vannak, és sokkal rosszabb bűnöket is elkövetnek. Ez a megközelítés ez gyakorlatilag fejtetére állítaná a jogállamiság politikáját. Hogyha jogállamiságot akarunk Szomáliában, akkor ez azt jelenti, hogy igazságügyi hatóságokat kell kiépíteni, nyomozóhatóságokat és megfelelő börtönöket, de ne csak a, a kalózokra rendszeresen megerőszakolják a nőket, őket is meg kell ebben akadályozni, lopások vannak, fosztogatások, és számomra ennek csak egyetlen összetevője a kalózok tevékenysége, úgyhogy szerintem itt a jogállamisági komponens kell elsősorban figyelembe venni. A másik oldal pedig a pénzügyi útvonalaknak a követése, már folynak nyomozások, ezek intenzív nyomozások, vizsgálatok, és van ezeknek az elrettentő eszközöknek következménye is bárki, akit elfognak, információforrásá válik annak érdekében, hogy a legfontosabb szereplőket meg lehessen találni, és pontosan ezért nagyon fontos az Atalanta tevékenysége is ebben az egész műveletben. Önök is nagyon jól tudják, hogy nem lehet csak egyfajta hosszabb birkózásba fogni, hosszú részletes nyomozásokra van szükség, és pénzeket kell követnünk olyan kultúrákban, ahol nagyon nehéz követni a pénzmozgás útvonalát, de világos, hogy előrelépés történt ezekben a nyomozásokban, de további intenzív vizsgálatokra van szükség. Valaki felvetette a kérdést, azt hiszem Tanak úr ön, hogy a Sábáb és a Kalóz tevékenység egyfajta érdekházasságot kötött a finanszírozás szempontjából. Lehet, hogy ez tényleg így van, és hogyha azt mondjuk, hogy a sabab és a kalózkodás a összeomlott állam szimptomái, szerintem ennek a, a, a, ott vagyunk már a probléma gyökerénél. Sokszor nem is ismerik ezeket az emberek egymást, az együttműködés mértéke, a körülmények függvénye, tehát egyetértek önnel, lehetséges, amit mond, de nagyon nehéz bizonyítani, de elképzelhető, hogyha a Sabab a ö, faszén exportjából keres pénzt, akkor a kérdés, hogy ki kezeli a faszén exportját. Valószínűleg így van, hogy vannak olyan érdekek, amelyek együttműködnek egymással, és ez a Szomáliával kapcsolatos politikában is érvényesül a jövő tekintetében. Azt kell biztosítanunk, hogy ezek a jelenségek, amelyek a szervezet bűnözésre mutatnak, ne kapjanak lehetőséget arra, hogy átalakuljanak egyfajta mutációval olyasmibe, ami szintén még a szervezet bűnözés területére tartozik, de az államot akarja a hatás alá vonni. Pontosan ez a következő kihívás, a következő szakasz, és meg kell találni a megfelelő módszereket ez, ez elleni fellépésre. Felmerült egy kérdés az al kapcsolatosan is, nem szabad félreértelmezni azt, amit én most mondok, de amikor én azt mondom, hogy visszaszorul a tevékenységre, akkor arra gondolok, hogy, hogy nagyon erős katonai ellenállásba ütköznek jelenleg. Pontosan miatt kezdenek el visszaszorulni másodszor. Vannak jelzések arra nézve, hogy egyre nagyobb számban csatlakoznak az elsebabhoz olyan emberek, akik egyre inkább azt jelzik mostanában már, hogy szeretnének kivonulni ebből. Komoly tárgyalások folynak arról, hogy hogyan lehet ezzel, a, ezekkel az emberekkel valamiféle megoldást találni. Van egy szint, ahol véleményem szerint nem kell fel feltételeznünk, hogy visszaszorul a sabab tevékenysége, ez taktikaváltás. Lehet, hogy a létszámuk csökken, de a kemény mag megmaradt, úgyhogy aszimmetrikus módszereket használnak, és szerintem akkor eléggé rossz dolgok elébe lépünk, minden esetre célzott az ő tevékenységük. Másrészt a politikai kérdésük az, hogy mikor kell elkezdeni velük a tárgyalást, és hogy folyamatban vannak-e tárgyalások a diszkréció érdekében ez nagyon lényeges, ebben legyünk egészen egyértelműek. Bárki, aki bizonyíthatóan lemond az erőszak eszközéről, az egy olyan partner, akivel tárgyalni lehet és tárgyalni is kell. Ez a politikánk, és ezt következetesen végre is kell hajtani. Most olyan esetet látunk, amikor arról van szó, hogy ha esetleg ők letesznek az erőszakról, és integrálódni szeretnének a társadalomba, ezzel kapcsolatosan nagyon sok kérdés felmerül, akkor megkezdődhetnek a tárgyalások. Korábban is elmondtam már, hogy a szomáliák mind ismerik egymást, ők egyeztetnek egymással, és az, hogy ott van ez a parlament, az nem azt jelenti, hogy nincsenek informális kommunikációs csatornák. Pontosan ez az érdekes ennek a, ebben a világban, semmi nem lepne meg egyébként. És vannak más szereplők is Szomáliában, nem az Európai Unió és egy maréknyi fehér ember, aki úgy gondolja, hogy milyen szép dolog segíteni Szomálián vannak országok, amelyek szorosabban kapcsolódnak Szomáliához kulturálisan. Az arab országok sokkal régebben ott voltak, és sokkal tovább ott lesznek, majd miután mi már eltűntünk a szintéről. Nekik vannak kapcsolatuk, ők részt vesznek a kapcsolattartásban, és nagyon figyelmesen kell hallgatni azt, hogy ők mit javasolnak, és lehet, hogy még vannak olyan folyamatok, amelyekről nem is tudunk, olyasmi, amiről ön is beszélt. A megfelelő források kérdése, pénzügyi források kérdése, itt is legyünk nagyon egyértelműek, világosak. Úgy gondolom, hogy elég erőforrás áll rendelkezésre, gazdaság és társadalmi fejlesztésre az Európai Unió részéről és más országok részéről és intézmények részéről, és ha a jelen körülmények között nagyon óvatosan azt mondjuk, hogy itt vannak ezek a projektek, és mivel taktikaváltozás történt, talán jobb volna, hogyha ez egy közvetlen összeg volna, talán realokáció arányok tekintetében, és nem csak az euróról beszélek, hanem a többi résztvevőről is, akkor ez nagyon döntő tényező volna a kemény politikához érkeztünk, és ehhez eh, a eh, lakosság szándékait is, illetve a szándékaihoz kell ezt igazítani. Eh, ilyen szempontokat kell figyelembe venni, ha sikert akarunk, és biztonságot, fenntartható biztonságot Szomáliában. Ami Szomália, Szomália földet illeti, Tenok úr, értettem, hogy mit mond, és tudom, azt hiszem tudom, hogy mit akar ezzel mondani. Csak hogy világosan fogalmazza. Mindenhol ezt tapasztaljuk, és nagyon, nagyon nehéz helyzet ez, és nem... Én inkább az Afrikai Unióra bíznám mindezt, voltak már előfeszítések, és van valami, amin gondolkodnunk kell, és úgy gondolom, hogy Szomáliának és a vezetőknek is ezen gondolkodniuk kell, hogy mit akarnak maguknak. Ezt fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy mik a következményei annak, ahogyan időzítik a felépéseiket ebben a nagyon törékeny regionális helyzetben úgy gondolom, hogy szomáli föld érdekében van egyéb, egyébek között az, hogy biztosítsa, hogy maga Szomália ö, fenntartható életképes állammá válik. Nem akarok elébe menni annak, hogy most mikor hosszú távon a politikai szándékok, inkább taktikai összefüggésben kell ezt megvizsgálni, hogy hogyan kívánják kezelni ezt a helyzet. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan, milyen ötleteket fognak felvetni erre a problémára, ami egyébként regionális probléma és az egész térséget érinti. Nem elég csak szomáli földnek azt mondania, hogy mit akar, hanem hogy azt is meg kell mondani, hogy mit tud tenni az, a régió érdekében. Remélem, hogy kitértem minden kérdése. Ami a hajókat illeti, volt egy kérdés az amerikaiakról, vagyis hogy ők mit tettek. Igazából nem vagyok abban a helyzetben, hogy erre válaszoljak talán az ellentenger nagy úr tud válaszolni. Igen, hogyha lehetséges, akkor volt egy hasonló észrevétel Oroszországgal kapcsolatosan. Annyit tudok mondani, hogy az amerikaiakkal szoros kapcsolatot tartunk, hozzájárulnak a kalózkodás elleni fellépésekhez, akár hajókkal, vagy koalíciós tengerészcsapatokkal napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Múlt hét előtti héten Bahreinben voltam, és ott is tárgyaltunk a koalíciós tengerész csapatok vezetőjével, és a korábbi anekdota jellegű adatokról egyeztettünk, és hogy ezt jogilag hogyan tudjuk formába önteni, Ennyit tudok erről elmondani. Köszönöm szépen. Um, excuse me. Just a short follow-up. Uh, just if you could let Mr. Rondos maybe. No, no, I'm, I'm, mine's on a separate. okay. Yeah. Mr. Kirin. My, my question. Az én kérdésem nagyon egyszerűen megfogalmazva az volt, hogy van-e olyan tendencia, hogy csökkennek a támogatások az amerikai zászló alatt közlekedő hajók ellen. Van-e értelme annak, hogy gondoljunk arra, hogy néha azért nem csak dicsérni kell, jutalmazni, hanem büntetni is. Nincs teljes bizonyíték arra, de azért valamennyi van, hogy voltak megfelelő volt megfelelő fellépés is India részéről a kalózok ellen, de azért nem láttuk őket működésben az arab tengeren de vannak bizonyos bizonyítékok, amelyek arra engednek következtetni, hogy a kalózok a különböző nemzeteket különbözően látják, és meg tudják állapítani, hogy melyik hajó lesz nehéz falat számukra. És nagyon sokszor meglepődtek bizonyos esetekben, amikor látták, hogy a hajók milyen mértékben vannak felszerelve. Úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Monsieur Rondos avait un point encore sur lequel il souhaitait revenir, et ensuite euh, euh, j'aurai Monsieur Galler. Et ma... Rondos úr még vissza szeretne térni egy kérdésre, majd Gallant úr kap szót. Question asked regarding, um... Nagyon fontos kérdés merült fel hogy hogyan lehetne mindent egyesíteni egy ENSZ békefenntartó erő keretében. Azt hiszem, hogy van egy multiplikátor hatása is ennek ebben a formában az ENSZ főtitkár és politikai folyamatról beszélt, és az Afrikai Unió vezeti a katonai műveletet, és hát nincs is rálátása, ellenőrzése a fejlesztési programokra és az ott rendelkezésre álló forrásokra. Tehát ez így működik ENSZ szinten. Azt hiszem, hogy egy olyan szintre jutunk, hogy a kérdés az, hogy szeretnénk -e egy komoly vitát folytatni arról, hogy ki miért felel és ki mihez csatlakozzon. Ez nagyon gyorsan kialakul, vagy arra összpontosítunk, amit meg tudunk tenni integrált módon ott a helyszínen és véleményem szerint ez a megközelítés a helyes jelenleg, de azt hiszem, hogy hamarosan eljöhet az az idő, amikor látjuk, hogy nem lehet feláldozni Szomália jövőjét egy ilyen örök folyamat oltárán. Úgyhogy lényegesen világosabb viszonyokat kell teremteni, én így gondolom. Gáler úr, Was now the last and... Én egy pozitív megjegyzést szeretnék csupán hozzátenni. Azt mondta, hogy pozitív előre lépések történtek. A BBC World Service legutóbb arról tudósított, meglepően, hogy újra megnyílik a szomáliai nemzeti színház és hagyományos zenei előadások és végjátékok lesznek. Meg lehet ezt előrisíteni, hogy tényleg ilyesmi történik, mert ez valóban azt bizonyítja, hogy, hogy a dolgok jó irányba mennek, hogyha újra meg tudnak nyitni egy színházat. És hát annak megfelelő, amit elmondott, hogy milyen nagy pesgés indult meg a városban, ez elképzelhető, de meg tudná erősíteni ezt a hírt, mert nagyon régóta nem voltak már ilyen hírek a médiában. Köszönöm. Lúzing asszony. Ich möchte... Én arra szeretnék rátenni, amit Tenank úr éppen elmondott. Ugyanis itt egy kis félreértés van közöttünk. Én nem arról beszéltem, hogy valaki büntethető-e általános értelemben, hanem arról beszéltem, hogy különböző fogvatartási körülményeket biztosítani a kiskorúak, fiatalkorúak és a felnőttek számára, ami egyébként a hamburgi kalózoktól megtagadnak, és én ezt egy rasszisztikus formájának tartom a fogvatartásnak, és a büntetőjognak, hiszen nem lehet a jogállamisággal ezt összeegyeztetni, és ezért azt gondolom, hogy ez Nagy-Britanniában sem lehet másképp. Én azt gondolom, hogy ott sem lehet ugyanolyan fogdákat a 14 év alatti férfiaknak, mint a 14 év feletti férfiaknak fenntartani. Bien, s'il n'y a pas d'autres euh, interventions, amiral ou... Hogyha most nincsen további hozzászólásuk, akkor átadom a tábornagy úrnak, vagy rondosz úrnak valamit szeretnének még lezárásként hozzátenni? Nem. Rendben, akkor nagyon köszönöm önöknek, hogy eljöttek, és nagyon jó, hogy itt voltak, és főként Alexandernek nagyon köszönjük, hiszen ezt az utat, utazást, amit megtett, hogy eljöjjön hozzánk. Én azt hiszem, hogy ez a mai ez egy nagyon érdekes ülés volt, és az Európai Unió részéről nagyon fontos, hogy ebben a világ régióban a jelenlétünk megmutatja azt, hogy a Lisszaboni szerződések céljai hogyan teljesülnek a külpolitika és védelempolitika területén, hiszen itt egészen speciális eljárásmódokra van szükség, és nagyon fontos, hogy ezt folytassuk, természetesen racionális egyeztetések alapján, más multinacionális partnerekkel is, akik a régióban jelen vannak. És éppen ezért remélem, hogy önt rendszeresen fogjuk látni itt az üléseinken, annak érdekében, hogy még intenzívebbé tessük ezeket az eszmecseréket a szomáliai területtel kapcsolatban, hiszen nagyon fontos afrikai régió, ahol az EU egyre fontosabb szerepet játszik, és azt látjuk, hogy a szomáli félsziget az egyik olyan terület, ahol az Európai Unió talán a legláthatóbban jelenik meg a biztonság és védelem politika terén. Ezért üdvözöljük Önt itt az albizottságunkban, még akkor is, hogyha más dolgokról akar majd beszámolni, hiszen ez a téma nagyon fontos számunkra, és mi nagyon is szeretnénk lelkesen támogatni ezt a tevékenységet, akkor ma délután folytatjuk az ülésünket, mégpedig majd egy eh, debriefinggel, ez az utáni eh, tevékenységekkel kapcsolatban, amelyeket Libiában folytattunk, és majd a vezér őrnagy fog csatlakozni hozzánk. Köszönöm szépen!